przewodniczący! Az elnök. Koleżanki i koledzy, wznawiam posiedzenie. Protokół z wczorajszego posiedzenia oraz teksty... Hivatalosan megnyitom a délutáni ülést. Vannak-e észrevételeik a jegyzőkönyvvel szemben? Akkor ezt elfogadtuk. Következő napi rendi pont közös vita az Európai Külügyi Szolgálatról. Meg fogjuk először is hallgatni Elmar Brock urat, uraka urat. Itt van velünk a bizottság elnöke, valamint a ö, külügyi főképviselő, ö, főképviselője az Európai Uniónak. És mostantól angolból üdvözlöm az elnököket, és megkezdjük most lengyelül. Tehát a Brock úr kérem, hogy a külügyi bizottság nevében és a dokumentum jelentéstevőjeként vegye át a szót. President. Tisztelt elnök úr, tisztelt főmegbízott asszony, tisztelt hölgyeim és uraim, uraim. Ez az első lép jelentés a külügyi szolgálat irányába az Európai Unióban, és a madridi megállapodással tettük meg a döntő lépést, ez még nem a végleges lépés, mert a pénzügyi szolgálat és bizonyos feltételeket szab, de úgy gondolom, hogy ezzel az egyezménnyel most már egyfajta tervezési biztonságot kaptunk. És valóban nem mutattuk, hogy az Európai Parlament tényleg akarja ezt a külügyi szolgálatot. Már az alkotmányozó konvent során is azt mondtuk, hogy egy főképviselőt szeretnénk, aki az Európai Unió külpolitika politikát koordinálná, és neki lenne egy szolgálata is annak érdekében, hogy képes legyen arra, hogy a világgal, a tanácssal szemben fel tudjon lépni, egy, egységességet és koherenciát mutasson meg az európai külpolitikában, és azt mutassa meg nem csak global payerek, tehát nem csak globális fizetők, hanem globál playerek, tehát globális szerepvállalók is vagyunk a külpolitikában. Szerintem ezzel az új szolgálattal megtesszük ezt a lépést. A tárgyalások során fontos volt számunkra az, hogy a legfontosabb helyre a szolgálat működőképességét helyezzük, és biztosítani kell azt, hogy a különböző kompetenciák, illetékességek nem változnak meg úgy, hogy amely közösségi jogból fakadt, és amely a közösségi Európa ellenőrzése alá áll, az ne kerüljön kormány közi kezekben. Úgy gondolom, hogy nehéz tegyelások során sikerült is ezt a célunkat elérni, és engedjék meg azt a megjegyzést, hogy gyakran az Európai Parlament gyakran többet tett a bizottság jogaiért, mint maga a bizottság. Hölgyeim és uraim, szeretném még egyszer kifejezni azt, hogy a kezdeti habozás után a tanács is hajlandó volt arra, hogy meghallgassa azt, hogy az Európai Parlamentnek egy igenis beleszólási joga van. És a pénzügyi rendelettel, illetve a személyi szabályzattal sikerült elérnünk azt, hogy már tényleg megkaptuk ezt a döntési eljárásunkat, és sikerült sok mindent elérnünk. Úgy vélem, hogy ebből az okból kifolyólag fontos az, hogy a közösségi módszer alkalmazása az Európai Parlament jogainak kiszélesítését is szolgálja, és sikerült elérnünk, és nem csak a jog és a belpolitika kapcsán, hanem a kül- és biztonságpolitika kapcsán is már olyan helyen vagyunk, olyan helyzetben vagyunk, hogy a jövőben a döntések előtt konzultálni fognak velünk, és meg lesz a lehetőségünk arra, hogy nem úgy, mint a meghallgatásoknál, hanem még a kinevezések előtt megkérdezhetjük, ezt mit cserélhetünk a nagykövetekkel, és így a költségvetési szempontból is már a köztes időszakban információs folyamat részesei leszünk, és így a külpolitika, külpolitikát parlamenti szinten is meg tudjuk határozni. Engedjék meg utolsó mindatként, hogy ez nem úgy fog történni, hogy a politika műveleti külpolitikát fog végezni, ez a végrehajtó oldal feladata, mi ellenőrizni szeretnénk, azt akarjuk, hogy néha nemet is mondhassunk, ha azt kell, szeretnénk megfelelően dönteni a költségvetésről, ellenőrizni szeretnénk, és ehhez kellenek az eszközök, illetve a tartalmi információ, hogy meg tudjunk felelni a, e, az állampolgárok elvárásainak, tudjuk teljesíteni a parlamenti kötelezettségünket. Ezt szerintem sikerült előrevinnünk, és köszönöm szépen a főképviselőnek azt, hogy segített a tegyelások során. Elnök, köszönöm szépen, köszönöm szépen Elmár Brocknak a hozzászólását. Azt szeretném, hogyha mindenki betartaná a felszólalás idejét. Tudom, hogy fontos volt a hozzászólása, de kérem, tartsa be a felszólalási időt. Engedjék meg, hogy köszöntsem itt körüljeinkben az Európai Bizottság alelnökét, aki itt van közünkben, Sefcsovics urat, üdvözöljük. Guy Verhofstadt következik, aki ugyancsak jelentés készített. Tessék, öné a szó. Thank you very much. Köszönöm szépen, elnök úr. Mindenek előtt szeretnék köszönetet mondani Elmar Brocknak és Roberto Gualtérinek, akik társszerzőként ezt az e, ezt a jelentést készítették, illetve tárgyalóként egyeztettek Eston asszonyal és a tanácssal. A külügyi szolgálat létrejött, azt hiszem, hogy kimondhatjuk, kedves kollégák, hogy jó eredményre jutottunk. Minden intézmény támogathatja, és büszke lehet erre az eredményre. Ezt annak ellenére mondom, amit Fillon, francia miniszterelnök tegnap említett ő azt mondta, hogy Franciaország számára vannak bizonyos határok, amelyeket ez a szolgálat nem haladhat meg. Azt kell, hogy mondjam Fion úrnak, vous êtes trop tard ön lemaradt, ön késésben van. Ez már egy elért eredmény. Nem véletlen, hogy így alakult a dolog, kedves kollégák. Teljes mértékben kihasználjuk és alkalmazzuk a Lisszaboni szerződést. A Lisszaboni szerződés előírja, és Franciaország ratifikálta ezt a szerződést, hogy az Európai Unió közös külpolitikát fog folytatni. Tehát ez nem egy, há, egy utóvét harc. A szolgálatok létrejöttek, ezeket a szolgálatokat használni akarjuk, annak érdekében, hogy előmozdítsuk az EU új külpolitikáját. Ugyanis eddig igazából az Európai Uniónak nem volt egyáltalán külpolitikája. Emlékszem, amikor a tanács tagja voltam 2002-ben, 50 másodpercet töltöttünk az iraki háború megtárgyalásával annak idején, és akkor ez volt ugye a legfontosabb külpolitikai kérdés. Európa akkoriban nem volt képes arra, hogy vitát folytasson erről, nem hogy közös álláspontot kialakítson. És ez nem fordulhat elő többször, különösen ma, amikor ennyire multipoláris a világ, nem lehet így folytatni. Kedves kollégák, Eston asszonyon fog múlni mindez, és úgy gondolom, hogy a mi mondani valónk ma az, hogy a külügyi szolgálatnak világos vezetésre van szüksége, leadershipre van szüksége. Esten asszonynak nagyon komoly jogkört adott a szerződést, külügyi tanácsot hívhat össze rövid határidővel, kezdeményezéseket tehet, hiszen a bizottságnak is alelnöke, és olyan jogköre is van, hogy általános iránymutatásokat készíthet az unió stratégiai érdekeinek bemutatására, és mindezek a jogkörök az ön jogkörei, illetve a külügyi szolgálat jogkörei. Én egyetlen tanácsot adnék önnek a hosszas, önnel folytatott tárgyalási folyamat végén mint közösségi eszköz hozza létre ezt a szolgálatot, ugyanis az Európai Unióban bevált a közösségi módszer, csak ott sikerült haladást és sikert elérni, ahol a közösségi módszert használtuk. Nézze meg a közös belső piacot, ahol nem használtuk, nem alkalmaztuk, ott stagnáció, visszalépés történt. Például a pénzügyi válságra adott válaszadásban. Tehát ez az egyetlen módszer, amivel sikeresek lehetünk. Igazi uniós érdekekre összpontosíthatunk így a tagállamok érdekei helyett így lehet igazi külügyi szolgálatot kialakítani. Kérem, használja ki azt a szakértelmet, amelyen rendelkezik, annak érdekében, hogy az unió igazi érdekeit definiálhassuk. És természetesen aztán védjék is meg, képviseljék ezeket az érdekeket véleményem, a parlament véleménye szerint, ami jó az uniónak, az jó a tagállamainak, és köszönöm szépen elnök, köszönöm szépen előadó úr, Catherine Ashton asszony következik, öné a szó. Tisztelt elnök úr, tisztelt képviselő, asszony, a képviselő urak, nagyon örülök, hogy itt lehetek, és megbeszélhetjük az egyik legfontosabb európai ügyet, a külügyi szolgálat felállítását. Mindenek előtt hadd mondjam el, hogy hálás vagyok a parlament konstruktív vállalásaiért, részvételéért, Brokul, úr, úr, Verastat úr munkájáért, az alkotmányügyi, a költségvetési, külügyi, költségvetés ellenőrzési, júri szakbizottságok munkájáért. A külügyi szolgálatról így végre létrejött a megállapodás. Köszönöm ezt az elnök úrnak is. Most már megvan az alap a szolgálat létrehozásához a kvadrilógus résztvevőinek, Sefkovics úrnak, a spanyol elnökségnek, a tanácsbeli kollégáknak külön köszönetet mondok, illetve a jogi szolgálatoknak is a jó tanácsokért. Tisztelt képviselők, eljött az idő, hogy döntsünk. Az elmúlt hónapokban nagyon sok figyelmet fordítottunk az administratív intrikákra, az intézményes struktúrák bonyolult kialakítására, ahogy felkerestem a kormányokat, katonai parancsnokságokat, delegációkat a világban, egyre egyértelműbbé vált számomra, hogy milyen fontos ez a szolgálat. Hadd mondjam el, hogy milyen az én jövőképem. Azt hiszem, hogy ez a legjobb hely, ez a parlament, és a legjobb pillanat, hogy ne feledkezzünk meg arról, mennyire fontos a külügyi szolgálat egy ilyen gyorsan változó geopolitikai környezetben nem engedhetjük meg magunknak a világban végben menő komoly változások idején, hogy külön-külön reagáljunk. Európa érdekeit meg kell védenünk, és Európa értékeit terjesztenünk kell, méghozzá ezentúl következetesebb módon. Ambiciózusak vagyunk tehát. Az Európai Uniónak és tagállamainak nagyon sok és hasznos eszköze van, kapcsolatai vannak, szakismerete van, annak érdekében, hogy stabilabb világot építsünk. Most mindezt ki kell használnunk egy stratégia építésére, amit a terepen alkalmazhatunk. Különösen olyan részein a világnak, ahol nagyon fontos a fellépésünk. Gázából, Haiti keresztül, a Balkánra is eljutottam és megtapasztaltam, mennyire fontos, hogy a fejlesztési politika jól működjön. a bizottságbeli kollégáknak, tehát más és más külön szerepük van. A fejlesztés másképpen működik, mint a külügyi fellépés. De a Lisszaboni szerződés keretében együtt kell működnünk egyetlen átfogó politikai stratégia keretein belül. És ez az aspiráció most megvalósul a külügyi szolgálat célja az, hogy meghallják a hangunkat, ugyanis az állampolgárok tudják, hogy nagyon sok a törékeny állam, nagyok a járványok, nagyon súlyos problémákkal nézzünk szembe, ilyen például a tiltott migráció. Ezért nagyon fontos, hogy eszközeinket közösen használjuk ki, diplomácia, politikai kötelezettségvállalás, polgári és katonai válságkezelési eszközök, konfliktus megelőzés, béketeremtés, biztonság és stabilitás építés. Ez fontos Európa jövője és a világ jövője számára is. Tisztelt képviselők, én úgy gondolom, hogy képesek vagyunk mindezt megvalósítani. Amikor Kelet-Afrikában jártam, akkor azt láttam, hogy az Atalanta tengeri akció nagyon sikeres a tengeren, fontos, hogy a szárazföldön is sikeresek legyünk hiszen a tengeri problémák gyökere a szárazföldön található. Pibax biztossal gondoskodunk arról, hogy a különböző programjaink jobban működjenek. Kenya, Tanzánia, Mauritius, Seychelles, Mozambik vezetőivel, a regionális szervezetekkel, az Afrikai Unióval is ö, ö, egyeztetünk, tárgyalunk annak érdekében, hogy megfelelő politikai megoldásokat találjunk, és segítsük Szomália embereit, lakosait ambiciózus vagyok, bízom benne, hogy sokat el tudunk érni a jövőben, és úgy gondolom, hogy eljött az idő, hogy előre lépjünk, és a külügyi szolgálat minél hamarabb munkába álljon. Úgy gondolom, hogy jó megállapodást kötöttünk. Ez egy megállapodás tervezet, illetve egy nyilatkozat formáját ezt. Tisztelt elnök úr, néhány konkrétumra is kitérnék a jegyzőkönyv kedvéért, és nagyon fontos garanciákat kell szem előtt tartanunk. Mindenek előtt a szöveg kimondja, hogy a közösségi módszer fogjuk alkalmazni minden lehetséges területen. A szolgálat, az Európai Bizottság minden szolgáltával együtt fog működni, mint EU intézmény, mint EU szerv aztán nagyon jól tudom, hogy mennyire fontos a politikai elszámoltathatóság e parlament számára, ez is szerepel hangsúlyosan a megállapodásban. Én nagyon ö, nagy örömmel várom azt az intenzív párbeszédet, ami a parlamenttel fog zajlani. Prioritást képez a parlament bevonása számomra. nagyon sok lesz a munkám, nem e, tudok majd minden vitán e, részt venni, de e, helyetteseim, e, bizottsági kollégák, e, időnként a külügyi tanács tagjai, vagy a soros elnökség, az elnökségi trió tagjai e, képviselni fognak. Ami az elszámoltathatóságot illeti, ennyit akartam mondani. A pénzügyi ellenőrzéssel kapcsolatban pedig nagyon jó megoldást találtunk a mentesítésre és az ellenőrzésre. Én egy olyan főtisztviselőkből álló menedzsment csapatot fogok felállítani, ahol lesz egy fő tisztviselő és egy fő költségvetési szakértő is. Nagyon fontos a kiegyensúlyozottság a fejlesztési politikával, illetve eszközökkel. Tudom, hogy ez aggályokat vetett fel, higgyék el, hogy nem lesz probléma. A fejlesztési segélyezés központi része az EU külső fellépésének. A nemzetközi szintéren ez Európának nagyon jó imidzset nyújtott, nagyon fontos donor vagyunk a világban fontos ez a bilaterális és regionális kapcsolatainkban. A Lisszaboni körülmények, feltételek között is így marad ez, de nem külön fogjuk ezt végezni a külpolitikától. Ezért aztán egy erőteljes közös platformot hozunk létre, ami lehetővé teszi, hogy együtt lépjünk fel. Andris Pibax és jó magam és így gondoskodunk arról, hogy a fő célok, így elsősorban a szegénység felszámolása horizontálisan minden program részévé váljék. Aztán a személyzeti kérdésekben is sikerült megállapodásra jutni. A tagállamok azt kérték, hogy egy harmadát a tisztviselőknek a nemzetektől érkező ö, diplomaták adják, 60% állandó ö, tisztviselővel, ugyanakkor megfelelő nemi és földrajzi egyensúlyra is szükség van. Én elkötelezett vagyok a diverzitás iránt, a sokszínűség iránt, a külügyi szolgálat az EU-t képviseli, tehát az EU sokszínűségét is képviselnie kell, így a nyelvek sokszínűsége is jellemző lesz a külügyi szolgálatra, ami versenyelőnyt is jelent majd. Olvashatták a nyilatkozatomat a központi igazgatóságról. Fontos elnök úr, hogy már az elejétől jól alakítsuk ki a struktúrákat, de aztán lehetőség legyen a felülvizsgálatra az új prioritások fejlemények fényében a válságkezelés, a béketeremtés terén a képviselők több kérdést tettek fel. Szeretném önöket megnyugtatni, hogy megfelelő tervezés fog megvalósulni, és a KVBP struktúrák is megfelelő szinergia keretében kerülnek integrálásra. Természetesen ez nem hat ki a kormány közi, illetve közösségi jellegű különböző specifikus politikák sajátosságaira. Saját jogkörömben teljes koordinációt kívánok biztosítani, különösen a KBBP struktúrák esetében hiszen megvannak a sajátosságaik. Arról is gondoskodni fogok, hogy a megfelelő koordináció létrejöjjön az EU külön megbizottai, illetve a szolgálat megfelelő osztályai között. És végül tisztelt háznak mondom, hogy az emberi jogok számomra is prioritást jelentenek, és mint főképviselő az emberi jogok betartása és a jó kormányzás számomra fő szempont lesz az egész világban. Lesz egy emberi jog és demokráciával foglalkozó struktúra a központi igazgatásban, és lesz egy fókuszpont minden EU delegációnál. Az emberi jogi helyzetet monitorozni fogják, és az EU emberi jogi célkitűzéseit igyekeznek majd megvalósítani. Tisztelt képviselők, az Európai Uniónak szüksége van a külügyi szolgálatra, az erőteljes külpolitikához. Integrált platformra van szükség, hogy az európai értékeket terjesszük a világban. Eh, ambíciónk megvalósításának fontos eszköze lesz ez. Egyetértek a eh, képviselők javaslataival fontos, hogy a személyzeti és pénzügyi szabályozás minél hamarabb létrejön, és 2010-re a módosító költségvetést is elfogadják. Köszönöm az együttműködést, és bízom a támogatásukban. A holnapi szavazás nagyon jelentős lépés lesz az Európai Unió történetében. Ez nem a végállomás, egy fontos állomáshely, egy közös jövőkép jegyében. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen alelnök asszony, főképviselő nő, és Maros Sefcovics alelnök úr következik. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt képviselők, főképviselő asszony, kedves Keti, hölgyeim és uraim! Először is szeretném üdvözölni a parlamenti véleményt, és támogatom a vélemény elfogadását, mert szerintem ez a pozitív szavazat, ez mindenképpen fontos lesz az Európai Külügyi Szolgálat létrehozása szempontjából. Ez egy fontos jelzés, hogy az új szolgálat megkapja a ház demokratikus támogatását. Ez a döntés ugyanakkor nagyon jól fogja tükrözni az is, hogy milyen fontos szerepet játszott az Európai Parlament az új szolgálat létrehozásában. Szeretném elmondani nagyra becsülésemet azért az intenzív munkáért, amit Keti Ashton főképviselő végzett az elmúlt hónapokban. Nem minden nap hozunk létre egy új szolgálatot. En, bár nehéz volt, bonyolult volt, de sikerült elérnünk a politikai konszenzust méghozzá hét hónap alatt, amióta hatályba lépett az új szerződés. Szerintem ez önmagában egy kitűnő eredmény. Ez egyben bizonyítéka is annak, hogy Cathy Ashton nagyon jó kiegyensúlyozott egyensúlyt ért el a döntésben. Ahogy ez megfogalmazásra kerültenek, át kell menni a demokratikus ellenőrzési folyamaton. Ez egy szigorú ellenőrzés, és hogyha végig visszatekintek a tárgyalásokra, amiket a kvadrilógusban folytattunk, a Ferhofstadt Brock kollégával, a képviselőkkel, elmondhatom, hogy minden egyes cikket megvizsgáltunk, minden egyes rendelkezést, és mindig a lehető legjobb megoldást kerestük. És úgy gondolom, hogy valóban sikerült is ezt elérnünk. Külön vita volt három területről. Az első volt, hogy hogyan érhetjük el azt, hogy az Európai Külügyi Szolgálat, szolgálat valódi része legyen az európai intézményeknek. Ez sikerült megvalósítanunk, és ez egy igazi Európai Külügyi Szolgálat lesz. Másik fontos terület volt, hogy hogyan tudjuk biztosítani a e, pénzügyi elszámoltathatóságot. Itt is megvizsgáltuk valamennyi le, szoba jöhető lehetőséget, és nem akartuk valami teljesen újat e, létrehozni, három forrásból kerülnek ide azok, akik itt fognak dolgozni, és megfelelő ö, e, ö, biztosítékokat kívántunk beépíteni a rendszerbe, és biztos vagyok benne, hogy ez ki fogja állni az idő próbáját. A harmadik nagy vita arról volt, hogy a fejlődést hogyan oldjuk meg, hogyan tudjuk ezt kezelni, hogy, hogy tudjuk fenntartani a fejlesztési segélyeknek a közösségi jellegét, illetve a parlament ellenőrzését. Megint csak nagyon sok gondolatot, kreatív megoldást vittünk ebbe, és végül sikerült megtalálnunk azt a megoldást, ami a legjobb szinergiát biztosítja. A tagállamok szakértelmére is támaszkodunk, támaszkodunk a bizottságnak a tapasztalataira, és biztos vagyok abban, hogy ez a szinergia sokkal hatékonyabb lesz az Európai Uniót, amikor külföldön képviseljük mm, nagyon várom a bizottság támogatását az e hónap folyamán, és biztos vagyok abban, hogy a bizottság mindent meg fog tenni annak érdekében, hogy szorosan együttműködjön a főképviselőkkel, a parlamenttel, hogy végigvigyük ezt a folyamatot, és a személyzeti szabályzat, a pénzügyi szabályzat segítsen ezt az ügyet lezárni, és hatékony, kitűnő munkát tudjon végezni ősztől kezdve a külügyi szolgálat. Köszönöm szépen, elnök, köszönöm szépen. Az Európai Bizottság alelnöke következik. A TV szakbizottság részéről Filip Kacsmereket hallgatjuk meg. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt elnök asszony, a tárgyalásoknak az eredménye nagyon jó. Úgy gondolom, hogy ez az új dokumentum sokkal jobb, mint az előző tervezet volt. De szeretném röviden elmondani a Deve Bizottságnak a szakvéleményét. Néhány dolgot vizsgáltunk, amik számunkra nagyon fontosak. Úgy gondoljuk, hogy a támogatás, a fej, fejlesztési támogatásokat úgy kell alakítani, hogy ez egy autonóm terület legyen. Nem szeretnénk hogyha a fejlesztési támogatás egy olyan len, valami lenne, amit jutalomként adunk meg a külügyi szolgálatnak. Tehát azt akartuk, hogy mindenképpen legyen megfelelő ellenőrzés az operatív kiadások felett fontos, hogy a fejlesztési biztos közelről nyomon kövesse mindazt, ami ebben az új szolgálatban történik. Azt is szeretnénk, hogyha ennek az új szolgálatnak a tisztviselői különböző területről származzanak, és ne kizárólag magasrangú tisztviselők legyenek, hanem olyanok, akik a fejlesztési kérdésekhez is értenek. Elnök, köszönöm szépen. Az INTA bizottság részéről Csicsek úr következik. Tisztelt főképviselő, hölgyeim és uraim! A jelentés, amit Brock és Verhofstadt urak készítettek, a külügy, az Európai Külügyi Szolgálatról egy kompromisszum. És mint minden kompromisszum, ennek is megvannak a pozitív és negatív elemei, de mindenképpen az pozitív, hogy az Európai Külügyi Szolgálat a parlamentnek talál, tartozik elszámolással, és parlamenti felügyelet vizsgálat alatt áll. Ezt meg kell erősíteni oly módon, hogy a nemzeti parlamentek álláspontja is figyelembevételre kerüljön. Ez teljes mértékben megfelel a külügyi és kérdéseknek, mert végül is az Unió foglalkozik a külügyi kérdésekkel. Ez fontos a külügyi szolgálat működése szempontjából, és a jelentés nem tartalmaz egy, az egyben a mi véleményünket, amit az ALDE, a Néppárt is támogattak. Itt tisztázni szerettük volna a kompetenciákat, például a főigazgatóság vonatkozásában, a 207-es és 218-as cikkei értelmében a, szer, a szerződésnek. Köszönöm szépen. Roberto Gualteri következik. Grazie, signor Presidente. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt főképviselő asszony, tisztelt alelnök úr. A jelentés, amiről szavazni fogunk, nem egyszerű vélemény, hanem intenzív tárgyalások eredménye. Szeretnék köszönetet mondani a főképviselőasszonynak, a spanyol elnökségnek. A tárgyalások során a parlament meghatározó szerepet játszott, a határozat tervezett szöveget jelentősen módosítottuk. A madridi kompromisszum teljesen koherens, és megfelel annak a e, szándéknak, amit e, Verhofstadt és Brock úr révén a parlament e, kívánt nyilvánítani. Következetes, erőteljes külügyi szolgálatot akartunk létrehozni, még, de olyat, amely a bizottság közösségi módszerét alkalmazza, teljesen demokratikus és teljes körű parlamenti ellenőrzés alatt. Hallottunk arról a határól, amit nem szabadna meghaladni, és úgy gondolom, hogy a parlamentnek teljes körűen és dinamikusan kell a jogköreit alkalmazni, és nagyon jó, hogy ezeket a határokat meg lehetett haladni, amelyeket ugye a kormányok jeleztek. Így lehet majd hatékony a külügyi szolgálat, és így lehet a fejlesztési politika is hatékonyabb. A bizottság felelősségi körében a parlament költségvetés ellenőrzési szerepe fennmarad, és a parlament részt vesz majd a személyzeti és pénzügyi szabályzás kialakításában is, a jelentés szellemében, és oda fogunk figyelni a szolgálat felállításának részleteire is. A madridi kompromisszumot szó szerint szeretnénk alkalmazni a közös védelmi politika reformja igen fontos. Szeretném jelezni a főképviselő asszonynak, hogy az Európai Parlament teljes mértékben támogatja ezt az igazi külpolitikát, ami most kialakul, és a madridi kompromisszum nagyon fontos ebből a szempontból. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Most Kalfin kollega ugye nincs itt. Lunacek asszony következik a Nőjogi és Esélyegyelőségi Szakbizottság részéről. Köszönöm szépen. Én is kettős szerepben vagyok itt. Úgy beszélek, mint a Nőjogi Bizottság kép, jelentéstevője, illetve a Zöldek Árnyék jelentéstevőjeként is beszélek, ugyanis Franciska Brantna kollégánk 6 héttel ezelőtt édesanyja lett, és ezért rám hagyta ezt a munkát. Szeretnék köszönetet mondani az előkészületeért. A Nőjogi Szakbizottság arra a kérdésre helyezte a hangsúlyt, hogy hogyan lehet megvalósítani a nemek közötti esélyegyenlőséget az Európai Külügyi Szolgálatban. Szerintem sikerült elérni egy megfelelő helyzetet, és Aston asszony, én abban indulok ki, és remélem, hogy ebben szerepet fog vállalni, hogy az esélyegyenlőséget a nők és férfiak között, a férfiak és a nők egyenlő bánás módját, amelyről a szerződés is rendelkezik, mégpedig az Európai Unió szóló működéséről szóló szerződés is rendelkezik, ezt meg fogja valósítani. Minden szinten a delegáció vezetőnél is tükröződni fog ez az elv, remélem ezt. A zöldek árnyék jelentéstevőjeként szeretnék gratulálni Brock úrnak, illetve Felhasztott úrnak, és szeretném elmondani azt, hogy együtt nagyon sok változtatást tudunk el, tudtunk elérni az eredeti szöveghez képest. Egy sokkal koherensebb, hatékonyabb európai külpolitikát szeretnék, és ezért támogatja a frakcióm a mai jelentést, illetve holnap meg is fogjuk ezt szavazni. A nagyon erős emberi jogi struktúra, a fejlesztési politika erősítése, a demokratikus ellenőrzés, erősítése nagyon fontos. Ez például az a jövőbeli EU nagyköveteknek meg kell jelenniük itt a parlament előtt, mielőtt mi megkezdenék munkájukat. Nagyon fontos az átlátható költségvetés is. Azonban nincsenek igazán egyértelmű struktúrák a polgári válságkezelés kapcsán, és alig vannak konzuli szolgáltatások, amelyeket az állampolgároknak kínálnának. Erős struktúrát szeretnénk a civil válság megelőzés és kezelés szempontjából. A kompromisszum nem az, amit mi szerettünk volna, de jó akarattal, illetve az ambícióval meg lehet ezt valósítani Ashton asszony. Csak akkor lesz ez lehetséges, hogyha az ön ambíciója is abba az irányba mutat, illetve a nemzeti ambíciók is abba az irányba mutatnak, hogy ne járjanak el, remélem, hogy európai szellemmel fogunk eljárni. Szeretnénk a parlamentet erősíteni, és nem pedig a tagállamokat. Köszönöm szépen, Ivo Kálfin megérkezett, tehát neki adom meg a szót, tessék. Tisztelt elnök úr, tisztelt eh, Ashton asszony, biztos úr, az egyik legfontosabb kérdés, ami felvetődött itt az elmúlt percekben az volt, hogy a parlament meg kell, hogy kapja az összes jogkört a külügyi kiadások ellenőrzéséhez a külügyi szolgálat természetéből eredően nagyon sok kérdés vetődött fel az átláthatóságra, a gazdasági hatékonyságra vonatkozóan a költségvetési területen. És nagyon örülök neki, hogy a lehető legjobb megoldásokat találtuk meg a külügyi szolgálat felállításához. A költségvetési eljárás kapcsolatban Eh, abban eh, bízom, hogy az összes eh, intézmény megfelelő együttműködése fog megvalósulni. A külügyi szolgálatnak mi hamarabb munkába kell állnia, be kell, hogy bizonyítsuk, hogy a létrehozott mechanizmusok működőképesek, és az európai adófizetői pénzek megfelelően hasznosulnak. Mário Mauro következik. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, kedves kollégák! Ami a világon történik, ami világban történik, az egyre inkább megmutatja azt, hogy az európai külügyi szolgálatnak fel kell vennie a munkáját a lehető leghamarabb. Ez a politikai megállapodás optimális kiinduló pontot jelent, és abszolút pozitív jelzést ad az Európai Külügyi Szolgálat megalkatására. A szolgálatnak nagyon erősnek kell lennie, az Európai Uniónak meg kell adnia a szerepet arra, hogy erősítse a szerepét a világban. Ugyanakkor fontos az, hogy a közösségi módszert alkalmazzuk. Ezen kívül költségvetési és politikai ellenőrzésre van szükség az Európai Parlament részéről, mert csak így tudunk megfog, kézzelfogható eredményeket elérni, erről meg vagyok győződve. Vannak olyan pontok, amelyeket azonban még tisztázni kell. Gondolok itt például a kormányok különböző álláspontjára. Az imént említett vörös vonalat talán a madridi megállapodással talán átléptük, de informálisan ennek még következményei lehetnek, mert tudjuk, hogy hogyan gondolkodik némely kormány. Gondolok például Maratinos külügyminiszter nyilatkozatára, akkor a, és nagyon sok kormány aggódik a jogai miatt. Maratinos úr azt mondta, hogy a bilaterális megállapodásokat kell előtérbe helyezni az egységes európai állásponttal szemben nagy veszélybe ütközünk akkor, hogyha az ilyenfajta kételtermű kijelentéseket megenged, megengedjük. Mert hogyha például megengedjük azt, hogy a madridi megállapodás mögött ismételten e, lókupeckedés folyjon a különböző e, posztokról, akkor ez nem túlságosan hatékony. Ezt ha meg tudjuk akadályozni, akkor a megfelelő eredményt tudjuk elérni. Szárne Szoboda következik. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr! Úgy gondolom, hogy a jelentés készítő, illetve Sefkovics úr és természetesen Kefi Ashton és kitűnő tervezetet hoztak létre. Az én frakcióm egyhangulan fogadta ezt el, és holnap is teljes mértékben támogatjuk ezt. Tulajdonképpen itt arról van szó, hogy bizonyos kormányok esélyt adnak a szolgálatnak. A francia kormánynak persze most más problémái vannak, de igazából arról van szó, hogy nem, nem arról van szó, hogy most így megkétszereződik a diplomáciai szolgálat Európában, arról van szó, hogy megerősítjük a diplomáciai szolgálatot. Lehetséges, hogy a diplomáciai szolgálat képítésekor vissza kell vennünk egy kicsit a saját diplomáciai szolgálatokat, és ez a célja ennek. Keti Esten és a tagállamok úgy gondolom, hogy nagy lehetőséggel állnak szemben. A belga elnökség az az első elnökség, amely ezt a lehetőséget megragadhatja és támogatja Keti Esten természetesen egyeztetve a külügyminiszterekkel, illetve a külügyminisztériumokkal, de arról van szó, hogy a külügypolitikában is több Európát valósítsunk meg. Köszönöm szépen, most pedig Alexander Graf Lambsdorff következik a liberálisok nevében. Tessék! Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. A, a szavazás előtt állunk, tehát mérleget vonhatunk. A plusz oldalon állnak azok a tények, amelyeket választottunk az elnökség kapcsán. Ezek sokkal jobb eh, megoldások, mint a főtitkári megoldás, amelyet először eh, javazolt, javasoltunk volna. Úgy gondolom, hogy Európában és eh, Brüsszelben emeli az európai külpolitika szerepét, és a demokratikus deficit is megszűnik itt. Az erős emberi jogi struktúra az, amelyet abszolút támogat az én frakcióm is, és örülünk ennek, hogy ez megvalósult. Azonban vannak mínuszpontok is. Nem sikerült állandó politikai képviseletet létrehozni. Igazából az Európai Parlament számára találtak egy megoldást, és hát ugye arról is szó volt, hogy ön nem lehet helyettesíteni Ashton azt, hiszen nem lehet egy, egy, egyszerre több helyen. Azt mondta, hogy, hogy láthatták a nyilatkozatomat a központ adminisztrációval kapcsolatban. A problémám az az, hogy enne, ezt illetően két nyilatkozat is született. A 48 órával a madridi megállapodás után a korepelben adott a nyilatkozatot, és nem csak a 2008-as tanácsi nyilatkozatra vonatkoztatnak, hanem a 15-ös jegyzőkönyvre és a Lisszaboni szerződést illetően. Ma is nyilatkozott itt az európai állampolgárok képviselői előtt, és remélhetőleg ez a nyilatkozat a helyében lép annak a nyilatkozatának, amely június 23-án tett. Itt arról beszélt, hogy megfelelő struktúrákra van szükség a krízis megelőzés kapcsán, és azt mondta a koreperben, hogy itt más lesz a felelős. Az a kérdésem, hogy a mai nyilatkozata helyettesíti-e a koreperben adott nyilatkozatát, és kérem, ne azzal válaszoljon, hogy nincsen a kettő között ellentmondás, hiszen egyetem az ellentmondás, és e, aki elolvassa a korábbi nyilatkozatot, az látja, vagy egy újat hozunk létre, úgy, ahogy ezt oda csak asszony is mondta, vagy pedig problémánk van. Köszönöm szépen. Pani Heidi Hautala. Köszönöm. Hautala asszony az ördög nevében. Köszönöm szépen. Szeretném megelégedésemet kifejezni a tárgyalások eredményével kapcsolatban, különösen figyelembe véve az, hogy szerintem az emberi jogi aspektus teljes mértékben figyelembe vették abban a megállapodásban, amelyet az intézményeknek sikerült elérniük. Szeretném bátorítani a főképviselőt, hogy hatékonyan lépjen ennek a megállapodásnak az alapján. Különös örülök annak, hogy egységes, erős egységet képviselünk, és az emberi jogokat a valamennyi külkapcsolati tevékenység során védelmezni tudjuk. Nagyon vigyázni kell arra, hogy ez a lehető legmagasabb szinten történjen, és ez neki igazi hatása legyen a külkapcsolatokban. Valamennyi Európai Uniós kapcsolatban mindig lesznek emberjogi felelősök, akik figyelni fognak arra, hogy ezek a dolgok a terepen hogyan valósulnak meg. Oda kell figyelni arra is, hogy a parlament parlament, a külügyi szolgálat és a főképviselő új munkamódszert találjanak, ami megfelel Lisszabon szellemének. Nevezetesen azt szeretnénk, hogy egy olyan külpolitika legyen, ami elszefogottabb. Következő Charles Tanak kollega. Tisztelt elnök úr, az Európai Külszolgálat, amit is nevezhetnénk, hogy az Európai Unió diplomáciai szolgálata, az össze át, átalakuláson ment át. Hála Ashton asszony nagyon nagy képességekről tett tanúbizonyságot. Mi most már megbékéltünk azzal, hogy konstruktív módon, de nem kritikátlanul elfogadjuk ennek a fel, működését. Egy ki elfogadható kompromisszum jött létre véleményem szerint, és egy sui generis helyzetet állítottunk elő, amilyenre még nem volt példa. Én szeretném, hogyha a kormányközi megközelítés nagyobb szerepet kapna, és a nemzeti és az unió diplomáciák szemben a nemzeti kvótákkal. De Mindazonáltal örülök annak, hogy stratégiai szerepe van a külügyi szolgálatnak a fejlesztési politikákban. Fontos, hogy ez a parlament, ahogy hallottuk a kinevezetektől, és a a személyzeti szabályzatot és a pénzügyi szabályzatot is megfelelően fogadja el. Ez egy demokratikus áttekintést ad a szolgálat felett. És fontos, hogy egy új formális struktúra jöjjön létre, és ez vizsgálja, felügyelje az Európai Külügyi Szolgálatot, valamint a védelmi tevékenységeket, amelyek a nemzeti pénzköltségvetésekből kerülnek finanszírozásra. Reméljük otthon is megfelelő támogatást fog kapni. Elnök, köszönöm szépen. Kollégpéri Mayer úr következik a Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, tisztelt Eston asszony. Sajnálatos módon holnap az én frakcióm nem fogja megszavazni a ö, külügyi szolgálattal kapcsolatos jelentést. Azért nem fogunk mellette szavazni, mert ez a rendkívül bonyolult folyamat, ez bizonyos államok nyomásából jött létre. Ez nekünk alapvetőnek tűnik hogy egy olyan struktúrát és ellenőrzést kell adni ennek a rendszernek, de szerintünk ez nem sikeres. Nem szeretnénk, hogyha egy sui generis intézmény jönne létre, hanem azt kellene garantálni, hogy az Európai Parlament és a nemzeti parlamentek nem csak pénzügyi kontroll tudjon ellenőrizni, hanem a politika fölött is gyak, ellenőrzést gyakorolhasson. Tehát mi demokratikusan szerveze, választott testület vagyunk, és a katonai és a polgári struktúrák is részét képezik ennek a szolgálatnak és ez kapcsolatokat hoz létre a védelmi struktúrák között, és nem szabad elhanyagolni a hírszerzési szolgálatokat sem. Szerintünk hiba ezeket a külügyi szolgálathoz kapcsolni. Van egy pénzügyi eszköz, és vannak az egyéb eszközök. Véleményünk szerint ezeket nem lenne szabad, hogy ennek a külügyi szolgálatnak a részei legyenek. Továbbá úgy gondoljuk, hogy a katonai részlege, ami ehhez a szolgálathoz tartozik, vannak a polgári, a civil elemek, és ezek továbbra is a kül- és biztonságpolitika részei maradnak de és a konfliktus megoldásban lesz szerepük. Tehát ezért nem fogja megszavazni a mi frakciónk ezt a jelentést, mert úgy gondoljuk, hogy az alapvető kérdések tulajdonképpen nem kerültek rendezésre. Tény, hogy történt előrelépés a pénzügyi ellenőrzés tekintetében, de nem az Európai Parlament szót kimondani ezekben az ügyekben. Ezért frakcióm csak ellene szavazhat ennek a jelentésnek. Köszönöm szépen. David Campbell Bannerman úr következik. Eh, Szabadság és demokrácia. Tisztelt elnök úr, eh, valami sokkal mélyebb és jelentősebb is létezik, mint a közös külügyi szolgálat. A nemzetközi jogban, és így a Montevideói nyilatkozatban is meghatározták, hogy mit is jelent egy szuverén állam, annak területe, saját kormánya van, és saját diplomáciai kapcsolatai más tagállamokkal. A, a, a négy összetevőből az EU már hárommal joggal rendelkezik. A Lisszaboni szerződés miatt most már minnyáján EU állampolgárok vagyunk, az EU-nak saját határai vannak, és a UKIP sokáig érvelt, vagy régóta érvel amellett, hogy az EU-nak nem lehet közös kormánya. A negyedik tényező pedig az, hogy más tagállamokkal diplomáciai, más államokkal diplomáciai viszonyt alakítsunk ki. Mi úgy gondoljuk, hogy a Lisszaboni szerződés Ashton asszony szerepével és a külügyi szolgálattal most már gyakorlatilag nemzetállammá teszi az Európai Uniót. Nemzetállam jött létre Európában ez nagyon nagy fenyegetés a mi országaink számára. Köszönöm. Köszönöm, kedves kollega. Spontán reakciót hallottunk, mondja az elnök. Lukas Hartong független képviselő következik. External Action Service, de PVV frakció. Mi a mi frakciónk részéről ellenezzük ezt az Európai Külügyi Szolgálatot, ez egy és Lisszaboni szerződésből fakad, amelyet a holland állampolgárok nagy többséggel elutasítottak joggal, ahogy most látszik. Nem demokratikus és ellenőrizhetetlen módon kezdték meg a terveit ennek az európai szuperdiplomáciának. Senki nem tudja, hogy pontosan hogyan fog ez kinézni, és az Európai Unió több hatalmat szerez magának. A külpolitika semmi eh, esetre nem tartozik az Európai Unióra. Ezen kívül Eston asszony tervei elég sokba kerülnek az adófizetőknek, nagymértékben átlépjük a költségvetést, és hogyha, rend, hogyha repülőgéppel a munkatársa utazgat egész évben, ez egy rakás pénzbe kerül. Tehát az euró elit próbál magának munkát teremteni, az állampolgárok csak ezt nézhetik és megfizetetik az árát. Micsoda demokrácia ez végezetül. Az állampolgárok megtudják majd azt hamarosan, hogy milyen is a diplomácia, hisz, hiszen a külföldön már a holland képviselet helyére is európai kerül. Én azt szeretném, hogyha a holland utazók továbbra is a holland nagykövetséghez fordulhatnának, hogyha gondjuk van, hiszen ők tudják a legjobb szolgáltást nyújtani. Elnök úr, szerintem hagyjuk a focit és a diplomáciát a hollandokra. Thank you, kollég. Köszönöm, kollega. További hozzászólók következnek. Salafranca úr következik másfél percben. Tisztelt elnök úr, a főképviselő asszony mai nyilatkozatával a holnapi szavazással a konzultációs eljárás lezárul, és köszönetet kell mondani mindazoknak, akik ezt lehetővé tették az Európai Parlament előadóinak, és most már minél hamarabb munkába kell állni a külügyi szolgálatnak. Ez lehetővé teszi majd, hogy az Európai Unió külpolitikája koherens, látható és hatékony legyen. Ami a politikai felelősségvállalást illeti, ez megfelelően alakult, és a parlament megfelelő jogkörre rendelkezik az ellenőrzésre. Ashton asszony, a parlament tisztességes partner lesz a KKBP megvalósítása keretében, ahogy Washingtonban, Afganisztánban is tapasztalhatták. Bízunk benne, hogy a külügyi szolgálat jobban fog működni, mint az eddigi külügyi fellépés az EPP nevében. Sok sikert kívánok a szolgálatnak. Köszönöm, kollega, mondja az elnök. Adrian Severin kollega következik, 1 perc 30 másodpercben. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, aktív külpolitikára van szükségünk a közös célok mentén, közös értékek alapján ez egy olyan világ, ahol a biztonságot fontos fenntartani, látható kell, hogy legyen ez a politika, és fontos, hogy az Európai Unió nagyobb képességgel rendelkezzen állampolgárai biztonságának megvédésére, illetve a globális ö, környezet átalakítására, hogy ne csak reagáljunk a változásokra, megfelelő intézményeket kell tehát kialakítani, ezt mozdítja elő a külügyi szolgálat. Ne felejtsük el, hogy ez nem egy döntéshozó szerv, hanem egy közösségi eszköz, amely a, külügy, a külpolitikát és a külső fellépést alkalmazza, megvalósítja, illetve támogatja és megkönnyíti a döntéshozatalt a főképviselő igazgatásával, illetve a többi intézmény részvételével. A parlament aggájait egyértelműen elmondta, fontos a politikai felügyelet, ellenőrzés, az elszámoltathatóság a költségvetési területen, ehhez átláthatóságra van szükség a külügyi szolgálat működésében, és a konszolidált külső felépési költségvetést megfelelően világosan kell kialakítani. Gondoskodni kell a politika hatékonyságáról. A jelentés egyértelműen elmondja, hogy milyen színvonalasan kell működnie ennek a szolgálatnak. Egy felülvizsgálatot is beterveztünk annak érdekében, hogy az előre nem látható problémákat, hibákat orvosolhassuk. Az elnök félbeszakítja. Köszönöm a hozzászólását. Andrew Duff következik két percben. As a next speaker, sorry. Okay. Következő hozzászóló következik, köszönöm. Tisztelt elnök úr, egyértelműen látszik most már, hogy széleskörű egyetértés van a ezekben a kérdésekben. Úgy gondolom, hogy most arra van szükség, hogy megfelelő érvet találjunk a politikáról. Egymás nemzeti külpolitikáját tudjuk összevetni, illetve összehangolni. Hogyha nem sikerül, egy ilyen, ezeken a vitákon érveléseket végigvinnünk, és ebből egy közös ö, biztonsági és védelmi politikát kialakítanunk. A Keti Ashton véleményem szerint fel kell, hogy lépjen bizonyos komoly, nagyon nehéz kérdésekkel szemben, például miért van az, hogy öt állam továbbra is ellenzi Koszovó függetlenségének elismerését? Miért van az, hogy Görögország továbbra is gátolja egy államoknak a működését, illetve miért van továbbra is szinte hidegháború Ciprus és Törökország között. Ezeket a típusú kemény, nehéz kérdéseket kell feltenni, kreatív és bátor módon, és így kell megoldásokat keresni. Például az a javaslat, hogy összehangolt ö, missziót ö, ö, vessünk be a szervezett bűnözés ellen. Ilyen és ehhez hasonló politikákra van szükségünk, ezeket szeretnénk látni Keti Eston szolgálata működéseknek eredményeként, és ehhez kell egy első osztályú diplomácia. Nagyon sok sikert, sok szerencsét, és gratulálok eddigi eredményeihez. Elnök, köszönöm szépen, kollega. Sargentini asszony következik egy percben. Köszönöm szépen, elnök úr. A előttem szólók már beszéltek a nők szerepéről az Európai Külügyi Szolgálatban általánosságban, és szeretném hangsúlyozni a fejlesztési együttműködést, mint európai projektet. A jelentéskészítő a Fejlesztési szabadság részéről Kacsmarek úr már elmondta, hogy nem szabad, hogy elfelejtenünk, nem szabad elfelejtenünk azt, hogy a gyökere a, az együttműködésnek, a fejlesztés együttműködés. Úgy gondolom, hogy a fejlesztési ügyeknek továbbra is PIBAX biztosnál kell maradnia. Nagyon fontos, hogy így maradjon, mert így lehet koherens a munka, és mi zöldek segítünk neki abban, hogy a külpolitikánk elsősorban a szegénység leküzdésére tudjon koncentrálni. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Ashley Fox következik egy percre. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, nem rejtem véka alá, hogy én ellenzem az Európai Külügyi Szolgálat létrehozását. Úgy vélem, hogy a külpolitikának továbbra is a nemzeti tagállamok kezében kell maradnia, de gyakorlatias emberként én így fogadom el az EU-t, ahogy van, és nem úgy, ahogy szeretném, hogy kinézzen. Tehát üdvözlöm a jelentéskészítőnk jó munkáját a tárgyalások során Eston Várónővel. Nagy siker az, hogy az Európai Parlament fogja ellenőrizni a szolgálat költségvetését. A megszorítások idején figyelnünk kell arra, hogy az állampolgárok pénzét ne pocsékoljuk felesleges dolgokra, mint például eh, Európai Diplomáciai Kollégium kialakítására. Ashton azt, hogy megérte azt, hogy a szolgáltatás költségvetés semleges lesz. Én egy kicsit kételkedem ebben, hogy ezt el tudjuk-e érni, de hogyha az adófizetőket akarjuk szolgálni, eh, akiket képviselünk, akkor be kell tartatni Ashton asszony ígéretét. Köszönöm szépen, Bastian Belder következik egy percre. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Két eh, ok miatt ellenzem Verhofstadt, illetve Brock urak jelentését. Először is egy egészségtelen hatalomvágyat érzek bizonyos kollégáknál, igazából mi jobban hagyjuk ezt a szolgálatot, és attól tartok, hogy ez nem a megfelelő eljárás, ezen kívül aggódom az intézményi keretek miatt. Igazából egy intézményi kísérlet volt kettős szerepben, és ez nem volt sikeres. Hogyha a, mégse működik jól, akkor lesz néhány ezer európai diplomata, és e, itt igazából feszültségeket fog ez még inkább előidézni a különböző intézmények között. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Philip Kleis következik egy percre. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr! Nagyon jó az, hogy az Európai Parlament beleszólási jogot kap az Európai Külügyi Szolgálat kapcsán. Főként a költségvetés kapcsán van ellenőrzésünk, és a külpolitikai képviselőnek felelnie kell az Európai Parlamenttel szemben. Szerintem ez a világ legtermészetesebb dolga egy demokratikus rendszerben, hiszen ilyenek kell lennie a demokratikus rendszereknek. Azonban nem szabad, hogy túlzott elvárásaik legyenek, illetve az európai állampolgároknak legyenek ilyen elvárásai. Az Európai Diplomáciai Szolgálat létre fog jönni, de hogyha a tagállatoknál van egy együttes elképzelés a külpolitikával kapcsolatban, akkor a szolgálat nagy részt igazából üres maradt. Szerintem meg kell határoznunk a fő vonalakat az EU weboldalán is láthatjuk azt a cikket, amely arról szól, hogy az Európai Parlament közelebb hozza az európai külpolitikát az emberekhez. De igazából ez hogyan működik? Hiszen nagyon sok olyan ember van, aki inkább elfordulna az Európai Uniótól. Köszönöm szépen, Jacek Szárius Volszki következik. Egy perc, 30 másodperc. Uh, Lady Köszönöm szépen, elnök úr. Uh, Lady Ashton, a főképviselő, ahogy Charleston kollégám is már elmondta, uh, inkább hívnánk őt uh, külügyminiszternek és diplomáciai szolgálatnak hívnánk inkább, nem pedig külügyi szolgálatnak. Nagyon sokáig vártunk erre, hogy új eszközökkel, új kihívásoknak feleljünk meg és egy új diplomáciára van szükségünk, amely képes egy hangulag felszólalni és a forrásainkat kihasználni. De a részleteken túl és a technikai megoldásokon kívül vannak egyéb kérdések is. Először is egy erős politikai demokrácia demokratikus legitimáció nélkül nem lehet erős és határozott a szolgálat. Az Európai és a Nemzeti Parlamentek és az ő ellenőrzésük az, ami az alapvetően meg kell, hogy határozza a külügy, külpolitika irányát Másik dolog, nagyon fontos, hogy az egész Európai Uniót kell, hogy képviselje, mind a 27 tagállamot, régieket, kicsiket, nagyokat egyaránt, északieket, délieket, keletieket, nyugatiakat, ezért az ennyire fontos az, hogy valamennyien sajátunknak érjük, érezzük, és meglegyen a kellő földrajzi egyensúly. Remélhetőleg a parlament hozzá tud járulni a tanácsi határozat javításához, és jobban elszámoltató, jobban képviselő jellegű lesz földrajzi szempontból. Elnök közbeszól, és a pénzügyi ellenőrzést is eh, tovább fogja jüktetni. Elnök elveszi a szót. nagyon üdvözlöm Lady Ashtont, és elégedett semnek kell, hogy hangot adjak, hogy mielőbb meg lesz a teljes struktúrájú külügyi szolgálat. Sok kollégának kétségei voltak azzal kapcsolatban, hogy Keti Ashton a megfelelő személye, és meg tudja oldani az új felelősséggel járó feladatokat és kihívásokat. Én úgy gondolom, hogy ezek a kétségek nem voltak megalapozottak, és kiderült, hogy Lady Ashton nagyon is képes az új szolgálat feladatait ellátni. El kell, hogy ismerjük az Európai Parlamentnek a szerepét, amely kezdettől fogva együttműködött, és ez a megközelítés tovább fog ö, működni, amikor a módosítókat meghozzuk a ö, pénzügyi és a személyzeti szabályzattal kapcsolatban. A legvitatottabb kérdés jelenleg a földrajzi egyensúly kérdése. Ez mindenkelőtt az új tagállamokat érinti, amelyek nincsenek igazán jól képviselve a hierarchián belül. Én is egy ilyen országot képviselek, és úgy tudom, hogy e- úgy gondolom, hogy erre nagyon oda kellene figyelnünk. Fontos, hogy valamennyi európai állampolgár megfelelően képviselve legyen ebben a hierarchiában. Az új tagállamokhoz fordulok, hogy a diplomatáiknak a képzését is kezdjék el ahhoz, hogy igazán versenyképesek legyenek, és egyértelmű garanciák legyenek arra, hogy nem történik visszaélés a hatalommal, és nem nemzeti megoldásoknak, a, nemzeti problémák megoldására fogják felhasználni. 130. Köszönöm szépen, másfél percben Görenc kollega kapja meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Mindenek előtt köszönetet szeretnék mondani Elmar Brocknak és Guy Verhofstadtnak, hogy sikerült érvényre juttatniuk az Európai Parlament jogköreit külügyi téren az ő politikai érzékükkel. Nagyon fontos elismernünk mindazokat az erőfeszítéseket, amelyek történtek a fejlesztési segélyezés egységességének fenntartása érdekében. Pibax biztos úr és Girgova biztos asszony fontos munkát kell, hogy végezzenek a jövőben is. Az Európai Unió e különböző területeken hatékony munkát kell, hogy végezzen nagyon fontos azonban a külügyi szolgálatnak az a szerepe, hogy egy hangon nyilvánulhat így meg az Európai Unió. Fontos, hogy a tagállamok külügyminisztere is cáfolják meg azt, amit a külügyi szolgálat mond. Nem biztos, hogy a külügyminiszterek mindegyike megértette ezt az üzenetet. Ez egy elég komoly kihívás tehát külpolitika nagy témáiról egyetlen véleményünk lehet csak, biztonsági kérdésekről egyetlen véleményünk, és Törökország jövőjéről is csak egyetlen véleményünk. Nagyon nagy siker lenne ez, hogyha ezt eléri tisztelt főképviselő asszony, meg fogja tapsolni önt ez a ház. Köszönöm, Miroslav Piotrowski, egy perc. Köszönöm szépen, tisztelt Főképviselő asszony, elnök úr, biztos úr, a külügyi szolgálat a Lisszaboni szerződés eredménye. E több tagállamban nem tartottak népszavazást erről a kérdésről, tehát nem tudták elmondani az emberek, hogy egyetértenek-e a szolgálat felállításával. És minket ez eléggé aggaszt, ugyanis az az érzésünk, hogy igazából néhány ország azért küzd egyszerűen, hogy a legjobb állásokat megszerezzék a tisztviselőik számára. Fontos a földrajzi kritériumok betartása a kinevezésekor, és nem szabad a szolgálatot a nemzeti parlamentektől sem elszigetelni úgy gondolom, hogy a tagállamoknak lehetőséget kell adni arra, hogy ellenőrizzék a közös külpolitikát és védelmi politikát. A külügyi szolgálat nem igazán legitim módon jött létre, mert a nemzeti parlamenteket kizárták ebből a folyamatból pénzügyi válság idején tényleg ennyi pénzt kell szenni egy új szolgálatra? Hát bennünk felmerül, hogy talán mégsem. Köszönöm. Most pedig Danzsan úr következik. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt Ashton asszony, az EPP francia delegáció jött teljes mértékben kiáll ön mellett, illetve a Brock, Ferosat és Gottieri urak által megtárgyalt kompromisszum mellett. Nagyon fontos lépés ez az európai integráció folyamatában, a közös védelmi, közös biztonságpolitika Grúziától, a szomári partokig, a Balkántól, Gázáig folyamatosan szükség van a közös külpolitikára. Ráadásul a polgárok is ezt akarják, ugyanis egyrészt Intézményes szempontból jó a most megkötött megállapodás a parlament szerepének hangsúlyozásával. Nem szabad megfeledkezni róla, hogy mennyire fontos eszköz lesz a jövőben a külügyi szolgálat, ambiciózusabb, koherensebb, hitelesebb, hatékonyabb külügyi fellépése lehet így az Európai Uniónak. Mint a bizt Katonasági Védelmi Albizottság vezetője, és mint francia, hadd mondjam el, hogy nagyra értékelem az ön munkáját, különösen a válságkezelésben, hiszen az Európai Unió hozzáadott értéke nagyon fontos a polgári, katonai válságkezelésben. A két szó együtt, a két jelző együtt érvényesül. Fontos, hogy ön gondoskodjon arról, hogy ezeket a képességeket fenntartsa az Európai Unió. Itt-ott halljuk, halljuk, hogy arra gyanakodnak, hogy ezek a szolgálatok katonaivá válnak. Nagyon fontos, hogy a parlamentet is minél inkább bevonják annak érdekében, hogy a válságokban való fellépés hiteles lehessen. Köszönöm, Richard Howitt, egy perc. Gratulálok Kathy Ashtonnak és a képviselő kollégáimnak, hogy sikerült egy ilyen kompromisszumot létrehozni, és emeljen egy inkluzív európai külügyi szolgálatja létre, amely kombinálja az Európai Unió összes tevékenységét, figyelembe veszi a jogi kötelezettségeket, és egy, egy szintre hoz az Európai Parlament, a bizottság és a tanácsot. Akik itt aggódnak a nemzeti képviseletek aránya miatt, azoknak támogatnia kellene a főképviselőt, Pontosan azért, mert ez meg fogja törni bizonyos országok posztkoloniális hozzáállását, és ez az és így lehet kialakítani egy európai megközelítést, amely jövőben néz, nem pedig a múltban. Azok, akik itt megpróbálták elhalasztani ezt a témát ezen a héten, azoknak is foglalkozni kell ezzel a kérdéssel, mert mindig olyan helyzetben vagyunk, amikor az, a főképviselők nemzetesnek első évfordulója közeledik, és addigra épp, hogy létrejön a szolgálat, az elnök megszakítja a felszólalót, a következő felszólaló Jeffrey van Orn lesz egy percre. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr! Sokan ellenzik az Európai Külügyi Szolgálat kialakítását, hiszen ez a Lisszaboni szerződésből fakad, és ez újabb lépést jelent az európai politikai integráció irányába, amelyet az emberek nem akarnak. Ugyanakkor én, akár csak a brit külügyminiszter, én most már elismerem tényként ezt az Európai Külügyi Szolgáltatot, most már a lehető legjobbat kell ebből kihozni. Én szeretnék garanciákat az Európai Külügyi Szolgáltat illetően, Például az, hogy nem fog ez plusz költséget jelenteni az EU vagy a nemzeti költségvetések számára, másodszorban ez nem fog beleavatkozni, vagy nem fogja csökkenteni a nemzeti diplomáciai képviseletek szerepét, főként nem az Egyesült Királyságét. Harmadik sorban remélhetőleg ez nem lesz, ez egy bürokratikus intézmény, negyedik formában pedig megfelelő átláthatóságra van szükség a nemzeti parlamentek és az Európai Parlament számára. Ebben a tekintetben hadd mondjam el, tisztelt elnök úr, hogy figyelembe véve a védelmi politikához kötődő felelősségét, az egyetlen fórum, ahol a nemzeti parlamentiek képviselői beláthatnak az európai te- tevékenységekbe a védelem területén, ez lesz, és hadd, finessem, hadd fejezem be tisztelt elnök, hogy figyelme véve, hogy a katonai erők továbbra is a nemzeti ellenőrzés alatt maradnak, Sajnos nem lehet érteni a felszólalót, mert megszakítja az elnök. Kaspari úr következik egy percre. Danali Kasper úr következik. Remélem, hogy a végét is megértették, mondja a felszólaló. Tisztelt kollégák, az Európai Külügyi Szolgálat egy további lépést jelent a közös európai politika irányába. Ezt a szolgálatot nagy esélynek tartom, és önnek, kedves Aston hogy nagyon sok sikert kívánok majd az elkövetkező évek munkájához. Szeretnék köszönetet mondani Elmár Brock kollégámnak, illetve a munkatársainak, amit Elmár elért a tárgyalások során, az nem csak a parlament számára, hanem az Európai Unió állampolgárai számára is példaértékű. Szeretnék azonban más területekre is fókuszálni. A közös biztonság és védelmi politika kapcsán van e, már évek óta egy megfelelő politika, és nagyon sok pozitív eredményt láthatunk a, külügyi, a külkereskedelmi politika kapcsán, azonban azt szeretném, hogyha a közös külügyi szolgálat nem lenne túlságosan erős, vagyis ez azt jelenteni, hogy nem blokkolja a európai külkereskedelmi politikát. Szerintem itt még majd a részletekben menően kell ezt megvizsgálni. Szeradiel úr, a jelentéstevőnk a külkereskedelmi bizottságban, neki nagyon hálás vagyok, és nagyon örülnék eh, annak, hogyha a külkeslemi bizottságnak a, az állásrólást is figyelembe venné a e héten. Köszönöm szépen, Berman úr következik egy percre. Köszönöm szépen, elnök úr. Elnök úr, nagyon sok minden változott az Európai Külügyi Szolgálat kapcsán. Januárban hallhattunk az új Európai Bizottságról, és kritikát fogalmaztunk meg azzal kapcsolatban, hogy a Fejlesztési Bizottság, a fejlesztési politika kapcsán csak egyfajta menedzsert neveznének ki. Ezen kívül a külpolitikát, geop politikai céloknak, vagy, kül- vagy külkereskedelmi céloknak rendelnék alá. Az a struktúrát most már sikerült azonban javítani, gratulálok a jelentéskészítőknek, és a fejlesztést is sikerült beilleszteni a külügyi szolgálatban. Azonban lesz itt saját felelősség és a politika kialakítása kapcsán. Így az Európai Unió el tudja végezni ezt a szerepet, amely szükség ahhoz, hogy a fejlődő országok állampolgárainak érdeket meg lehessen védeni, és csökkenteni lehessen a szegénységet. Remélem, hogy a főképviselő asszony erre figyelmet, és ezzel a patikával ezt meg lehet valósítani. Piotr Polemba, egy minuta. Thomas Piotr következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Az Európai Parlament konstruktív módon dolgozott annak érdekében, hogy egy megoldás jöjjön létre, és szerintem ezt látjuk ma, és ez történt a főképviselővel folytatott tárgyalások során. Azonban nem szabad elfelednünk, hogy milyen kritériumokat kell alkalmaznunk ennél a szolgálatnál. Először is a professzionalizmus nagyon fontos, de emlékezni kell a földrajzi kritériumokra is ide be kell venni az új tagállamok diplomatáit is, akiknek nincsenek annyi gyakorlatuk mint az európai intézményeknél, mint a régi tagállamok eh, diplomatáinak, de mégiscsak kompetensek, hogy magas beosztásokat is elfogadjanak ennél a szolgálatnál. Úgy gondolom, főképviselő asszony, hogy meg kell nyitni ennek a szolgálatnak az ajtajait a szlovénok, a magyarok, a szlovákok és mások előtt is, azért, hogy megerősítsék ezt a szolgálatot, és hogy az ő tapasztalataikra is építsünk. Tehát örülök a szolgálat létrejöttének, de úgy gondolom, hogy határozottan kell fellépnie, és megint elvették a szót. Kreszle asszony egy percben. Elnök úr, tisztelt főképviselő asszony, gratulálok a 28. diplomáciai szolgálathoz, amelyet most létrehozunk. Anélkül tudnánk, hogy milyen illetékességei lesznek ennek a szolgálatnak, milyen költségei lesznek, milyen személyzete lesz ennek, milyen lesz a felépítése, vagy akár tudnánk azt is, hogy egyetlen hány munkatársa lesz, plusz pedig itt lesznek a helyi legalkalmazottak, illetve a ideiglenes szerződéssel rendelkezők. Úgy gondolom, hogy ez egy nagyon nehezen ellenőrizhető szolgálat Európában, és szeretném megegyezni azt, hogy szeretném önnek elhinni azt, hogy a mentesítési és költségvetési jogunkat elismeri, de kérem segítsen nekünk abban, hogy ezt el is végezhessük a gyakorlatban. Kérem, győzze meg a tanácsot arról, hogy a Statement of Assurance-re szüksége van a szolgálatnak. Ez nagyon fontos a költségvetés szempontjából. Szeretném azt kérni, hogy ami ön előtt van, ami, a, ami csökkentetnék a konstrukció adminisztratív költségeit, amelyek sokkal magasabbak, mint ezt tervezték, azt valóban hajtsák végre. Úgy gondolom, hogy ennyivel tartozunk az adófizetőknek. Nagyon fontos az, hogy kedvező konstrukciókat válasszunk, legalábbis kedvezőbbeket, mint ami előttünk van. Kérem a konstrukció költségeit hagyja nyitva, és kérem, hogy eh, oldják meg a különböző konfliktusokat a bizottsággal, a munkatársakkal, mert csak így lehet sikeres a eh, szolgálat. Köszönöm szépen, Wolfgang Kreis Döfler következik egy percre. Kedves kollégák, a közös európai külügyi szolgálat, amelyre annyira szükségünk van, az nem, nem sok minden áll már az útjába, hogyha a javaslatainkat a költségvetési, illetve a szemezeti szabályzat szempontjából figyelembe veszik. Azonban a kormányfőknek végre félre kell tenniük az érzékenységeiket és nemzeti érdekeiket, mert egyébként a megváltozott világban nem tudunk majd helytállni. Úgy gondolom, hogy nagyon jó az, hogy támogatjuk az emberi jogokat és a fejlesztési szakpolitika, illetve a szomszédsági politika az továbbra is a bizottságnál marad. A, nem lényeges az, hogy milyen tagállamok érkeznek a munkatársak, a lényeg az, hogy szakértők legyenek, mindegy, hogy lengyel vagy német az anyanyelvük. Úgy gondolom, hogy az Európa melletti elkötelezettség számít, a szakértők kapcsán. Aston asszony már sokat elért, kérem folytassa így ezt várják az európai állampolgárok tőlünk. Sok szerencsét! Pan Andrzej Grzyb, jedna minuta. Andrzej Grzyb következik egy percben. Tisztelt elnök úr, tisztelt főképviselő asszony, tisztelt biztos úr, Először is gratulálni szeretnék ehhez a kompromisszumos jelentéshez. Úgy gondolom, hogy egy hatékony külügyi szolgálatot tudunk ezzel létrehozni, és remélem, hogy holnap a parlament el fogja fogadni ezt a jelentést. Én nagyon nagy reményeket fűzök ehhez a szolgálathoz, és a főképviselő asszony említette a prioritásait a szolgálatnak, de szerintem nagyon fontos, hogy az emberi jogokat is védelmezzük, és mindazt, ami a fejlesztési együttműködés területén jelenik meg. Jó földrajzi megoszlás is szükséges a szolgálaton belül, mert úgy vélem, hogy ez a szolgálat mindenki nevében jött létre, és nem szabad elhanyagolni az új tagállamokat. Tehát remélem, hogy a parlamentnek a tett ígéreteket a tanács is be fogja tartani. Köszönöm. Köszönöm szépen. Az elért kompromisszummal egyet, elégedett vagyok. A közösségi módszert megtartják, ezt kell alkalmazni, ugyanígy a költségvetési ellenőrzés is megmarad az Európai Parlament számára. Remélhetőleg a, a kisebb hiányosságokat a személyzeti és költségvetési szabályzatban majd még orvosolni tudjuk. Nagyon fontos az, hogy a lehetőséget eh, megragadjuk. A korábbi választási periódusban is sok dolgot eh, elértünk, azonban ezeket nem tudtuk megfelelően használni. Úgy gondolom, hogy eh, sokkal jobb lesz így az Európai Unió külpolitikai fellépése, és a struktúrája a szolgálatnak jobban megfelel a valóságnak, és úgy gondolom, hogy ha ez valóban sikerül elérnünk, akkor megfelelünk majd az előzési jogkörünknek. Pani Zuzana Rojtova, minuta 30. Köszönöm szépen, Rojtova asszony, következik másfél percben. Tisztelt elnök úr! az Európai Külügyi Szolgálat jól látható, jelentős eszköz lesz, a Lisszaboni szerződés alapján jön létre. Közös kül- és biztonságpolitikára van szükségünk, nem 27 különböző külpolitikára. Ezért nagyra értékelem, hogy a kollégák a tanácssal ilyen alapos tárgyalási folyamatot folytattak le. 17 módosítást sikerült így eszközölni. A közös érdekekre kell összpontosítani a szolgálatnak, nem a nem nemzeti részérdekekre. Nagyon fontos, hogy a bizottság irányításával működik majd, a bizottság módszereivel működik majd ez a szolgálat minden diplomatát az Európai Unió költségvetéséből egységes személyzeti szabályozás alapján kell fizetni, azt az egyharmadot is, akik a nemzeti tagállami diplomáciából érkeztek. A főképviselő már említette, hogy színvonalas diplomatákra van szükség, de figyelmeztetni szeretnénk, hogy jól kiegyensúlyozott földrajzi elosztást akarunk a tisztségviselők és diplomaták között. A külügyi szolgálat céljaival azonosulni tudó emberekre van szükség. Nagyon fontos, hogy a szolgálat nem a nagy államok kiszolgálójaként kell, hogy működjön. A tolmácsolás nem volt pontos, mondja az elnök mert túl gyorsan haladt a hölgy, pedig 1 perc 30 helyett csak 1 perc 20 másodpercig beszélt. Hát beszélhetett volna lassabban is. Zalewski kollega a következő egy percben. Tessék. Tisztelt Ashton asszony, nagy nap a mai. Ugyanis holnap nyilatkozunk meg egy nagyon fontos dokumentumról, ami létrehozza a külügyi szolgálat alapjait. Igazi európai diplomáciai szolgálatról van szó. Nos, a Lisszaboni szerződés lehetőséget ad egy ilyennek a létrehozására. A szolgálat létrehozásának folyamata sok aggályt vetett fel. Először is az a kérdés vetődött fel, hogy Ashton asszonynak a jogköre mennyiben tud majd érvényesülni egyes nagy EU tagállamokkal szemben felvetődött bennünk a kérdés, hogy elegendő mozgástérre rendelkezik-e majd ön, hiszen egyes tagállamok nem nagyon akarnak lemondani külpolitikai előjogaikról. Aztán felvetődik a képviselet kérdése jó földrajzi reprezentativitást kell megvalósítani. Remélem, hogy minden országot figyelembe vesznek majd a tisztviselők kinevezésekor. Olmer Rojtan asszony. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr! Először is szeretnék köszönetet mondani nem csak Elmer Brocknak, hanem Verhofstadt kollégának is, akik egyaránt küzdöttek azért, hogy Európának egy erős és egyhangú hangja legyen Európa, a világon. El kell mondanom azt, hogy a holland kormányzat is küzdött azért, hogy legyen egy ilyen külügyi szolgálat. 27 helyen sikerült megváltoztatni a bizottsági javaslatot. Ez nem egy kormányközi szervezet, ez egy közösségi szervezet. Az Európai Parlament felügyeli a költségvetést és a missziókat és Beszél a nagykövetekkel, a 60% a munkatársaknak EU tisztviselők lesznek, a nemzeti diplomaták szolgálatban maradhatnak. Az igazi teszt az majd most következik majd, és ez Eston asszonytól függ majd. Neki kell arról gondoskodnia, hogy a munkatársaival valóban meg tudja valósítani azt, hogy a külügyi szolgálat egy hangon szóljon Európában. Köszönöm szépen, kedves kollega, az ideje lejárt. Most következnek a spontán hozzászólások. Lena Kovánszkova bizka egy perc, tessék. Tisztelt elnök úr, eh, Eston asszony! Úgy gondolom, hogy ez a közszolgálat egy előrelépés, amivel erősíthetjük Európának a képét. Európát fogja képviselni, de úgy vélem, hogy hozzá kell, hogy járuljon nagyon fontos célok eléréséhez is, amely a tagállamoknak és az Európai Uniónak egyaránt fontosak, például az energetika területén. Fontos, hogy legyen egy igazi keret, és különböző területeken lehessen szakosodni. Nem szabad, hogy kizárólag diplomáciai szolgálat legyen ez. Úgy gondolom, hogy szakértőket kellene fölvenni, olyanokat, akik jól ismernek például az energiapolitikát vagy a gazdasági növekedés kérdéseit. Tehát mindenképpen rugalmas struktúrára van szükség. Nem szabad kizárólag földrajzi kritériumokat alkalmazni, hanem fontos, hogy olyan szakértőket vegyenek fel, akik nem feltétlenül az államigazgatásban dolgoznak. Ezek olyan kritériumok, amelyeket például a civil szervezetek és említettek, és más szervezetek. Ez nagyon fontos lenne a céljaink elérése szempontjából. Az elnök félbeszakította hozzászólót. Johan Michel Pascu, egy perc. Creation of the Köszönöm szépen, elnök úr. A közszolgálat létrehozása egy nagyon nagy lépés a jó irányba, sőt, egy változást is hoz. Lelassul a bürokrácia, és ebben az esetben viszont azt remélhetjük, hogy fel fog gyorsulni legalábbis a külpolitika integrációja vonatkozásában. Az én hozzászólásom azt a szakadékot kívánja áthidalni, hogy egy megfelelő jogi és adminisztratív alapja legyen a szolgálatnak, és ezt komolyan gondoljuk is, mert amikor fontos kérdésekről beszélünk, mint földrajzi egyensúly és korrekciós intézkedések, akkor közben már folynak az interjúk, a a munkakörökre. Az új tagállamokból is úgy tűnik, hogy az új tagállamok belieknek nagyon kicsi az esélyük, hogy ez sikerüljön nekik. Ezért ez tisztességtelen. Tehát akik ott vannak, meg kell, hogy győződjenek, hogy valamilyen módon az alapelveket be fogják tartani, és ezt minél előbb teszik, annál jobb. Köszönöm, hogy az elnök. Evil Weigel következik. Eston asszony, Tegnap ebben a parlamentben fogadtunk egy urat, aki nem diplomata és nem politikus a külügyek területekén. John Gintre gondolok, aki az UNRWA-val foglalkozik a gázai övezetben és jobban ismeri Gázának a problémáját, mint bármely diplomata még jobban Blair úrnál is, nem tudjuk, hogy ő, ő pontosan mit tesz ott. Tehát legalább annyira tud, volt a külügyminiszter, aki nem akart elmenni Gázába, és nem akart foglalkozni ezekkel a komoly problémákkal. Tehát azt szeretném csak mondani, hogy gratulálok a szolgálat létrehozásához, és Köszönöm mindazon erőfeszítéseket, amit ön és kollégáik tettek azért, hogy ez a szolgálat minél hatékonyabb legyen. De legalább annyira, de csak annyira lesz hatékony, amennyire kreatív és a szellemi intellektuális teljesítménytől függ a sikere. Ezért fontos lenne, hogy nagyon jól kiképzett, kreatív emberek kerüljenek ide. Antonio López Isturiz Köszönöm szépen, elnök úr. Úgy gondolom, hogy jó szerencsét kell eh, kívánnunk eh, mindazoknak, akik hisznek az Európai Unióban. Ugye eh, gazdasági, pénzügyi válságot élünk, nagyon jelentős ez az előrelépés, amit a külügyi szolgálat létrehozása jelent. Jó szerencsét kívánok nem csak a főképviselő asszonynak, hanem az összes résztvevőnek a parlament részéről Elmár Brock nagyon jelentős munkát végzett, és a többi előadó is. Nagyon tetszett, amit mondott Eston asszony, azt mondta, hogy mindenek előtt az Európai Unió érdekeit kell képviselni. Nem tanácsként mondom, csak észrevételként. Szalafranka barátom hoz csatlakozva hogy szerényen kell hatékonynak lenni. Van Rampöly úr példáját követve, én biztos vagyok benne, hogy ön így fog tenni, az EPP részéről támogatjuk önöket hatalmas feladatában. Köszönöm szépen. Laima Andrikiene asszony következik. Köszönöm szépen, elnök úr! Szeretnék gratulálni a kollégáknak, akik eh, jelentősen hozzájárultak a parlament eh, álláspontjának képviseletéhez a bizottsággal tanácsal folytatott egyeztetéseken. Eh, nagyon fontos intézményes szerv jön most létre, nagyon fontos, hogy az Európai Parlament érdekei is érvényesüljenek, és általában az európai integráció érdekei Fontos, hogy a parlamentnek sikerült elérnie, hogy a közösségi módszer érvényesüljön a külügyi szolgálat működésében, illetve megmaradjon a parlament költségvetési ellenőrző szerepe. Fontos a földrajzi egyensúly figyelembevétele a munkaerőfelvételnél a külügyi szolgálatba azt hiszem, hogy hangsúlyozni kell, hogy ez az elv erős kell, hogy maradjon, érvényesülnie kell később is a szolgálaton eh, belül, és a pénzügyi, illetve személyzeti szabályozás is elfogadásra kell, hogy kerüljön mi hamarabb, annak érdekében, hogy a közösségi jelleget erősítsük ennek a szolgálatnak. Köszönöm szépen, Anna Gómez, egy perc. Mikrofont legyen kedves bekapcsolni, mondja az elnök az Európai Külügyi Szolgálat döntő eszköz kell, hogy legyen. Ehhez minnyájunkra szükség van, parlamenti képviselőkre, biztosokra, főképviselőre, tanácsra, mindenkinek el kell végezni a munkáját és minnyáján az Európai Unió alapértékeit kell, hogy képviseljük az emberi jogokat, a jogállamiságot, a demokráciát védelmezni kell, és a nők jogait mindenütt. Nagyon fontos ezeknek az alapfogalmaknak az elsajátítása a külügyi szolgálatban dolgozók mindegyike által. Az Európai Unió csak úgy lehet igazán hatékony, hogyha az ENSZ-ben egy helye lesz. Remélem, hogy Eston asszony sürgősen megreformáltatja a biztonsági tanácsot is. Cieszę się, że z tej sali e, wybrzmiał pewien konsensus. Dlatego... Köszönöm szépen. Úgy gondolom, hogy van egy bizonyos konszenzus a teremben legalábbis arra vonatkozóan, hogy a földrajzi kritériumok kerüljenek alkalmazásra. A szocialisták, néppártiak és mások is elmondták a földrajzi ö, egyensúly kérdését. Tehát remélem, hogy főképviselő asszony észre, elfogadja ezt a kérést, ami a parlamenttől jön, és ezt alkalmazni is fogja. Úgy gondoljuk továbbá, hogy a külügyi szolgálat nem léphet a nemzeti diplomácia helyébe. Tehát mindenképpen szükséges, hogy az erőfeszítéseit főként azokra a területekre koncentrálja, amiket például az emberi jogok területén elmondtak kollégánk. Tehát ezek olyan területek, amiket védelmezni kell, ez talán egy szerep lehet a külügyi szolgálatnak, de még egyszer Eston asszonyhoz szolgálok. A földrajzi kritériumokat alkalmazni kell, és az emberi jogokat mindenütt védeni kell. Bronzur következik egy percben mr president Köszönöm szépen, elnök úr. A főképviselőnek a mandátumát a tanácstól kell kapnia, ami a tagállamok képviselőiből áll. Ma ugyanakkor azt hallottuk a jelentéstevőtől, hogy a külügypolitika nem lehet újra ö, államosítás, újra nemzetiesítés tárgya. Ö, és végezetül pedig, hogy a külpolitikának szabadnak kell lennie a nemzeti állam, nemzetállami beavatkozástól. Ö, a, tehát a mandátumot a tagállamoktól jön, de a tagállamok nem szólhatnak bele. Teljesen világos, hogy az az intézmény, ami a külügyi szolgálat lesz, ez a bizottsághoz lesz legközelebb és az alelnökhöz. Az egyik, az alkotmányos szerződést a Lisszaboni szerződéssel helyettesítettük, akkor a brit kormány éppen az hozzá foglalkozott, hogy miért kerüljük el a népszavazást, és miért tagadjuk azt, hogy egy szuperállam létrehozásán dolgoznak. Elnök utolsó hozzászólása Petro Luhan kollega. Domnule președinte, stimat... Kedves kollégák, egy olyan szakaszba jártunk, ami nagyon fontos a külszolgálat létrehozása szempontjából. Fontos, hogy itten minden elem meglegyen, ami szükséges, és minél előbb elfogadjuk ezeket a döntéseket, azért, hogy még az év vége előtt a szolgálat meg tudja kezdeni működését, és mindazok a területekkel foglalkozhasson, ami a szerződésben benne van. Ami viszont nem egészen világos, vagy kevésbé világos, hogy hogyan lehet a földrajzi egyensúlyt biztosítani a személyzet vonatkozásában az új tagállamok, és különösen az olyan országok, olyan tagállamok, mint Románia, amelyek a legutolsó körben csatlakoztak, azok nem kapnak igazán jelentős szerepet a jelenlegi struktúrában tudni szeretném, hogy a főképviselő hogyan kívánja ezt a hiányosságot orvosolni. Úgy gondolom, hogy, hogy úgy látom, hogy nem világos még az elképzelés ezzel kapcsolatban a földrajzi egyensúly tekintetében és a vezető beosztásokat illetően. Köszönöm szépen. Alelnök úr és főképviselő asszony önöké a szó az észrevételek és a válaszokra. Elnök úr, tisztelt képviselők, nagyon köszönöm a hozzászólásokat, és mindenkinek köszönöm, aki általános élen, és egyes esetekben speciális támogatást tudtak nyújtani. Vannak a azokkal kapcsolatban, akik nem tudták eddig támogatni az elképzelést, azok is majd elismerik azt, hogy amit létrehoztunk együtt. Egyébként én sohasem Sosem kértem repülőgépet. Hogyha akarnak nekem adni egyet, az egy más dolog, de én nem kértem. Tehát engedjék meg, hogy visszatérjek néhány konkrét kérdésre, amit többen is megemlítettek. Hogyha azzal kezdeném, amit Lunacek úr mondott, és figyelembe kell venni az azonos esélyek kérdését. Itt nem csak azonos esélyekről van szó, hanem hozzáférési lehetőség is. Az eljárások, amiket kitolgoztunk, és a földrajzi egyensúly érdekében, amiket megvitattak, nagyon nagy gyakorlatom van ebben, hogy biztosítsam azt, hogy a folyamat e- ezt lehetővé tegye, erre oda fogunk figyelni. Kalfin úr és mások is említették a források kérdését. Teljes mértékben megértem és elismerem, hogy a forrásokat jól kell felhasználnunk tudatában vagyok annak, hogy milyen gazdasági háttérrel jön létre ez a szolgálat, és még hogyha az e gazdasági háttér másmilyen lenne, akkor is egy hatékony szolgálatot szeretnék, amely a hatékony, ami lehetőleg hatékonyabban használja fel a forrásokat. Különösen igaz ez a személyi állományra. sokan tettek fel kérdést, ezzel különböző számok repködnek a levegőben körülbelül 800 fős diplomáciai személyzetről volt szó. Három elemet mondanék. Franciaországnál 6000 vannak, Hollandiában 2000, és 1000-nél vannak, ennél még többen vannak a tagállamoknál. De úgy gondolom, hogy mindenképpen fontos azt látni, hogy hol tartunk jelenleg. Azt kérem, hogy a Lisszaboni szerződés értelmében működjön majd ez a személyállomány, és az, amit a soros elnökség végzett munkát, ez a jövőben már nem ilyen jellegű lesz, és nem így fog működni. Ezért nagyon fontos, hogy minden egyes elnökség során nagyon kevesen vannak. Tehát én azt szeretném mindenképpen, hogy hatékony szolgálatunk legyen, amely képes elvégezni azt a munkát, amit valamennyiünk szerint el kell végeznie nagyon örülök annak, hogy teljes átláthatóság lesz e vonatkozásban, és fontos az a szerep is, amit az Európai Parlament fog játszani, többek között a költségvetés meghatározásában. Lambsdorff úr konkrét kérdésére vonatkozóan tartom magam ahhoz, amit már mondtam. Egyébként szerintem ön előtt van az a szöveg, amit egyébként meg is tartanak. Tehát ehhez tartom magamat. Azt hiszem ez így világos. Tanok úr felvetett ugyancsak számos kérdés, és mások is felvetették a nemzeti parlamentek bevonását. Ez mindenképpen érdekes figyelemre méltó a kapcsolatok az Európai Parlamenttel fontosak, de be, eh, fontos a nemzeti parlamentekkel folytatott kapcsolat is. Azt mondhatom, hogy az, amikor Moszkva, Kiev, Spanyolország és Brüsszel között ö, ö, utaztam, az egyik oka ennek éppen az volt, hogy a különböző külügyi bizottságokkal találkoztak a különböző tagállamokból, és a, hála a belga elnökségnek nagyon is oda fogok figyelni arra, hogy a nemzeti parlamentekkel megfelelő legyen a kapcsolat, és megfelelően végezzük ezt a munkát. Elismerem azt is, hogy lehetőséget kell adni mindenkinek, hogy a szolgálathoz kerülhessen afganisztáni delegáció vezetőnk, aki ugyanakkor politikus és diplomata is, és vannak számos példák, ahol fel tudtuk használni a szerződés követelményének megfelelő képességeket és egyéb képességekkel rendelkező személyeket is be tudtunk vonni. Haltala asszonynak köszönöm az észrevételét. Az Emberi Jogi Bizottsággal szorosan együttműködünk, és meg fogjuk vizsgálni, hogy hogyan tudjuk lehetőleg hatékonyabban elérni az emberi jogi kérdések területén a céljainkat Többen említették azt a nagyon fontos kérdést, ami a földrajzi egyensúly kérdése. Nem tudok mást mondani, mint amit mondtam, hogy én teljes mértékben elkötelezett vagyok emellett, és majd utána megláthatják, hogy én ezt, ezt tartottam magamat. Számomra világos, hogy érdem szerint fogjuk a kinevezéseket adni. A legjobbak a, a, fogjuk kinevezni az interjúkat le kell folytatni, ezek az interjúk vannak jelenleg folyamatban. Ez az Európai Unió múltjában is mindig így volt, és remélem, hogy nagyon gyorsan fogják látni az első kinevezési kört, a második majd szeptemberben lesz, és amennyire lehet, itten a földrajzi egyensúlyra ügyelni fogunk, és a nemek egyensúlyára is. Ezzel viszont fontos az, hogy ösztönözzük a részvevőket, a nőket is, hogy vegyenek részt a pályázzanak. Csak annyit tehetünk, hogy, főként a nőket, hogy jelentkezzenek. A földrajzi egyensúlyt is tartjuk magunkat, és majd meg fogják látni. Ami a a kapacitásokra jelenti, hogy mit tudunk tenni. Az elmúlt nagyon jól tudják, hogy Számos látogatást fogok tenni az elkövetkezendő hetek során, közel-keleten is, és mindazon területeken, ahol az Európai Uniónak többet kellene tennie, például Gázában. Gázába is éppen ezért fogok elmenni. Ugyanígy tudjuk úgy, hogy Kurdisztánban és számos egyéb helyen is van nagyon sok tennivaló, és fontos, hogy támogatni tudjuk az embereket és azokat a lehetőségeket, és ez nagyon fontos. Úgy gondolom, tisztelt képviselők, hogy minden kérdésre megvás, megválaszoltam, legalábbis a leglényegesebbekre. Még egyszer szeretnék köszöntet mondani mindazoknak, akik részt vettek a vitában, különösképpen pedig a jelentések készítőjének és az egyéni képviselőknek is, akik időt fordítottak arra, hogy velem beszéljenek, és egy olyan fontos kérdésről, ami nagyon fontos, és amire ez a ház büszke lehet. Köszönöm. Thank you. Köszönöm szépen tisztelt főképviselő asszonynak, köszönöm szépen a megjegyzéseit, és az Európai Bizottság alelnöke, az Európai Bizottság részéről Máros Sefcsovics fog hozzászólni. Köszönöm szépen, elnök úr! Remélem, hogy a holnapi szavazás valóban töltelem jelentőségű lesz EU, Európa számára, hiszen így az Európai Unió sokkal erősebb szerepelről lehet a nemzetközi szintéren. Ehhez azonban nagyon is koncentrálnunk kell az előttünk álló munka befejezésére, az egyedöntési eljárás, a személyzeti, a pénzügyi szabályzatok kapcsán, és a bizottság a lehető legtöbb segítséget megkívánja ehhez adni. Ezen kívül hajlandóak vagyunk arra, hogy minden lehetőséget megpróbálunk megragadni, ahol segíthetünk a külügyi szolgálatnak, és megnézzük a potenciális hatékonyságot. Meg vagyok arról győződve, tisztelt elnök úr, hogy a külügyi szolgálat erősebb szinergiákat, nagyobb hatékonyságot fog nekünk hozni, és jobb szolgálatot fog jelenteni az európai állampolgárok számára, akik külföldön kerülnek bajba. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Köszönöm szépen, tisztelt alelnök úr. Kiefer Hofstadt, a jelentés készítője. Monsieur le Président, je veux d'abord remercier... Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Minden kollégának szeretnék köszönetet mondani, akik a vitában részt vettek. Köszönöm a támogatást, amit Brok úr, Gualtieri úr és én magam kaptunk a tárgyalásokon elért eredményekért néhány hozzászólás nem értek. Azt mondják itt egyesek, hogy csak és kizárólag a tagállamok kell, hogy rendelkezzenek jogkörrel a külpolitikában. Hát milyen évszázadban élnek ezek az emberek? A terrorizmus talán megáll majd az államhatárokon, a tagállamok határain, vagy esetleg az éghajlatváltozás megáll? Hogy lehet foglalkozni az éghajlatváltozással? igen, igen, mondják ők, nemzetállamoknak kell erről beszélni, nem Európának. És a migráció. Mit lehet kezdeni akkor a migrációval? Az az érzésem, hogy néhány kis és szkeptikus kollega, amikor erről a szolgálatról beszélnek, a 19. században képzelik magukat. Az európai államok közötti hatalmi egyensúlyról beszélnek, de hát már ez, ez az idő már rég lejárt természetesen a tagállamok szava is számít. Aztán vannak, akik azt mondják, hogy hát ez csomó pénzbe fog kerülni, adófizetői pénzbe, éppen ellenkezőleg, tisztelt elnök úr. Így pénzt tudunk megtakarítani a külügyi szolgálattal, ugyanis az Európai Unió több tagállama esetében lehetőséget ad ez arra, hogy konzuli szolgálataitkat csökkentsék a világ egy sor országában, és így pénzt lehet megtakarítani. A harmadik dolog pedig, amit szeretnék mondani, úgy gondolom, hogy ez egy kezdet. A külügyi szolgálat egy kezdet az EU igazi külpolitikájának felépítésében. Én mindig úgy gondoltam, hogy először diplomáciai szolgálat, szolgálatot kell létrehozni, és utána lesz igazi külpolitikája az Európai Uniónak. Ilyen szolgálat nélkül ez lehetetlen lenne, 27 különböző hangon szólna az Európai Unió. A következő szakasz az, hogy az európai védelemről beszéljünk, ugyanis diplomácia védelem nélkül nem lehet teljes. Úgyhogy Ashton asszony a következő munka, a következő feladat az európai intézmények számára az, hogy igazi európai védelmet alakítsunk ki a jövőben. Elnök, köszönöm szépen előadó úr. Elmar Brock következik, a másik előadó, öné a szó. Elnök úr, hölgyeim és uraim, 70%-a az európai állampolgáraknak a közvéleménykutatások szerint azt mondja, hogy több közös kül- és biztonságpolitikára van szükség. Ez a nagyon magas arány, és itt vagyunk a leggyengébbek. Az emberek ezt akarják, csak a fővárosok nem akarják ezt. És ezt arról van szó, hogy eh, ahogy Verhofstadt eh, úr is mondta, nem arról van szó, hogy leépítek a, a szuverenitást, hanem igazából eh, sokkal többet adunk az állampolgároknak, erről van szó, semmi másról, és ezért ezt a szolgálatot létre kell hozni. Tisztelt főképviselő asszony, köszönöm szépen a nyilatkozatát. Abból indulok ki, hogy az Európai parlamentnek megtartja az ígéretét, és valóban létrehoz, meg fog ez jelenni az Európai Unió hivatalos közlönyében is, és most már mindenképpen a megvalósításon dolgozhatunk. Szeretnék arra utalni, hogy a pozíciók szétosztásánál, és ami a bizottsági tisztviselőket illeti, illetve a top, a csúcs pozíciókat illeti, ja ihnen auch vorliegt was wir auch bei staff regulation und so weiter noch mehr machen wollen und wo wir über die vereinbarung. Tehát mindenképpen többet szeretnénk tenni a státuszok vonatkozásában, és szeretnénk, hogyha konkrét gondolatok lennének ezzel a kérdéssel kapcsolatban. Szeretném felhívni Aston asszony figyelmét arra is, hogy arra a dokumentumra, amely Greszle asszony előtt van, az nem egy fenyegetés, hanem valójában egy jelzés arra, hogy milyen érdeklődést tanúsít a Költségvetési Bizottság az önök irányába. Tehát, hölgyeim és uraim, környezetet szeretnék mondani Verhofstadt és Geltieri uraknak, mert rendkívül jó az együttműködésünk emberi szinten is, és szeretnék köszönetet mondani minden kollégának, Ashton asszonynak, Christopherson eh, úrnak, a bizottság képviselőinek, és engedjék meg, hogy kivételesen én mondjak, köszönetet mondjak a mi házunk eh, tisztviselőinek, Panatova asszonynak is, aki kitűnő munkát végzett. Köszönöm szépen. Thank you very much once again. Thank you very much. Köszönöm szépen még egyszer. Nagyon köszönjük Lady Ashtonnak. És kedves kollégák, köszönöm, hogy tárgyalunk. Köszönöm mindannyiuknak, hogy itt vannak az előadóknak, a bizottságoknak, tárgyok, tárgyalóknak. Kiváló munkát végeztek, köszönjük. És le is zárom a vitát.